next part of our meeting. Elkezdjük az ülésünk következő részét. Üdvözlöm Peter Plavcsan minisztert, a szlovák oktatási, tudományügyi, kutatásügyi és sport minisztert. Ezek a két témák nagyon izgalmasak számunkra. Miniszter úr, A szlovák elnökség alatt az FP7 végrehajtási jelentése és a Horizon 2020 végrehajtási jelentése kerül majd a napirendre. Ez egy ilyen középidős áttekintésnek tekinthető voltak éppen, hiszen az FP7 a végrehajtási jelentés, a Horizon 2020 végrehajtási jelentést is nyugodtan középidős áttekintésnek tekinthetjük valamint a bizottság űrstratégiája is napirendre kerül. Mi több felkészülünk a 9. keretprogramra. We certainly start to prepare the concrete program. El kell készítenünk a 2021-től 2027-ig terjedő programot. Én magam is örülök, és nagyon örülünk minnyáján, hogy itt van velünk miniszter úr, Plavcsan miniszter úr, Peter Plavcsan miniszter úr. Éppen ezért kérem, hogy vezessen be bennünket a vitába, önél szó. Köszönöm szépen. Yes. Micro, micro, yes. Now yes. It's working. Working. Yeah. Thank you very much. Köszönöm szépen az üdvözlésüket itt az Európai Parlamentben. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom önöknek a szlovák elnökség programját és prioritásait a kutatás, az űrkutatás és a tudomány területén. A közös európai gondolatok és értékek kidolgozásán munkálkodunk, és ezeken a területeken próbáljuk előre segíteni az együttműködést. A szlovák elnökség olyan időben öm, kerül megrendezésre, ahol sok kihívás előtt áll a szlovák elnökség. Az egész öm, EU. A EU tanácsának szlovák elnökségének nemzeti programja az unió ellenálló képességét akarja megerősíteni, valamint az európai projektbe vetett állampolgári hitet. Az elnökség e, jövőképe két pilléren nyugszik, az első a pozitív ágenda, a második pedig a fenntartható megoldások. Úgy gondoljuk, hogy Európának minden erőfeszítését az olyan projektekre kell fordítani, amelyek igazi haszonnal járnak az állampolgárok és a gazdaság számára. Igyekszünk nem csak a mostani kihívásokkal foglalkozni, hanem a hosszú távú kitekintésre is koncentrálunk. Igyekszünk konkrét megoldásokat biztosítani, meghaladni a fragmentációt, és az Európai Uniót közelebb akarjuk vinni állampolgáraihoz kedves európai parlamenti képviselők! Ma lehetőségem nyílik arra, hogy a szlovák nyelv dallamát megosszam önökkel, és a tudomány és űrkutatás területéről viszont már anyanyelvemen szlovákul fogok beszélni. V súlade s cieľmi národného programu a nemzeti program fő célkitűzése a tudomány, a kutatás és az űrkutatás területén lényege abban rejlik, hogy megerősítsük a tehetséget, támogassuk a tehetséget. Európa jövője állampolgárai nyugszik, a mai dinamikus társadalomban figyelmünket arra kell fordítsuk, hogy hogyan tudjuk az emberi erőforrásokat megerősíteni. A szlovák elnökség úgy gondolja, hogy ha a tehetséget helyzetbe hozzuk, ezzel növeljük a versenyképességet. Nagyobb szociális inklúziót, integrációt biztosítunk, és az egyes egyének személyi fejlődését is biztosítjuk. Lehet legyen szó a készségekről, a tehetségről, a, a tehetség mindenhol a képességek vagy a szaktudás területén is a gazdasági növekedés motorja. Az elkövetkező évtizedekben a fejlődés nagyon fontos lesz abban, hogy megtartsuk az Európai Unió fejl, fejlettségét, és növekedési pályára állítsuk a gazdaságot. Szlovákia hisz abban, hogy nem csak a gazdaságot kell fellendíteni, hanem a társadalmat is fejleszteni kell a jövőbe fogunk tekinteni. És keressük annak a lehetőségét, hogyan lehet támogatni a kutatást, az innovációt, úgy, hogy soha ne veszítsük el szem előtt az ifjú generációt. Különösen figyelni fogunk a fiatal kutatók támogatására, a tudomány területén való karrier támogatására, és próbálunk minél több erőforrást a kutatás fejlesztésére fordítani. Keressük annak lehetőségét, hogy hogyan lehet a meglévő akadályokat lebontani, és hogyan lehet képíteni egy olyan környezetet, mely a fiatal tudósok számára lehetővé teszi, hogy innovatív gondolataikat kidolgozzák és terjesszék. E tekintetben a szlovák elnökség olyan tanácsi következtetések elfogadására tör majd, mely egy az új kutatói generáció számára megfelelő környezetet biztosít, biztosítja a mobilitást, és vonzóvá teszi a tudományos pályát, és érdek, növeli a tudomány iránti érdeklődést. Émo. Prílohou k záverom rady bude tzv. Bratislav... A tanácsi következtetések mellékleteként az úgynevezett Bratislava nyilatkozat ehm, is szerepel majd, vagy hát a pozsonyi nyilatkozat, amelyben ehm, az Európai Unióban lévő kitűnő kutatók is hallatják hangukat, valamint el európai ehm, olyan szereplők is megjelennek majd, akik már hosszú ideje dolgoznak együtt fiatal kutatókkal. A bizottság kutatás fejlesztési főigazgatósága is hozzájárul észrevételeivel a dokumentumhoz. Több a szlovák elnökség több rendezvényt szervezett, például 2017 um, januárjában eh, a Brüsszelben a DG Innovation és Research, tehát kutatási főosztály részvét, munkatársainak részvételével, valamint eh, június 13-án is tartottunk egy konferenciát, ahol a fiatal kutatók véleményét hallgattuk meg. Itt elsősorban azokra az akadályokra koncentráltunk, amelyekkel a fiatal kutatók szemben néznek, szembe kerülnek pályájuk során az EU-ban is arra, hogy hogyan lehet ezeket meghaladni. A versenyképességi eh, miniszteri tanács informális ülésén június 18-19-én, július 18-19-én is felvetésekkel élnek majd a miniszterek, és ebből jön majd létre a bratislavai vagy pozsoni nyilatkozat, amelyet a versenyképességi tanács november 29-i ülésének mellékleteként reméljük, hogy elfogad a tanács. Egy másik prioritásunk pedig az európai kutatás, fejlesztés és, és innovációs ekoszisztéma kialakítása lesz a kis és középvállalatok számára. Keressük annak a lehetőségét, hogyan lehet a jó feltételeket a kutatók számára megteremteni, különösen a startupok vagy a gyorsan növekvő innovatív KKV-k számára, amelyek kétség nem férhet hozzá, kitűnő alapját adják az innovációnak, illetve az innováció és a kutatás um, gazdasági eredményekké válhatnak itt. Igyekszünk majd a jogalkotói és nem jogalkotói akadályokat felszámolni, melyel ezek a cégek szembenéznek az EU-ban. Az Európai Innovációs Tanács, melynek célja az innovációs projektek támogatása, olyanoké, ahol az EU globális vezetővé válhat, szorosan összefügg a szlovák elnökség azon céljával, hogy javítsunk a meglévő keretfeltételeken, és így támogassuk a kutatási fejlesztési cégeket. Nem Predsednica bude rozširovanie účasti v programe. A Horizon 2020-as programban való részvétel is nagyon fontos prioritása az elnökségünknek igyekszünk a hetedik keretprogram értékelését, valamint a Horizon 2020-as középidős áttekintését is felhasználni, és olyan eszközöket és döntéseket hozni, melyel az U a tagállamokban nagyobb részvételre ösztönözhetjük a szereplőket. Milyen hiszünk abban, hogy a jelenlegi Horizon 2020-as keretprogramot folytatni kell, így a kiválóságot lehet helyzetbe hozni a kutatás, a innováció területén az egész EU-ban. Úgy gondoljuk, hogy nagyon sok kitűnő, kimagasló kutató csapat működik az EU-ban, akikre még nem terjed ki a Horizon 2020-as keretprogram. A program kiterjesztéséről szóló tervezett vita segíthet abban, hogy megvilágítsa, milyen irányokban lépjünk tovább. Milyen irányokba lépjünk tovább. Az űr, az űrszolgáltatások és az űrkutatás sok mai és jövendőbeli globális kihívásra adhat választ. Az űrkutatás a versenykép, verseny, nemzetközi versengésben olyan fontos elem lett, mint a meteorológia, az autóipar, a telekommunikáció vagy a számítástechnika. Hogyha figyelembe vesszük, hogy tisztában vagyunk vele, hogy az USA-nak Kínának és Oroszországnak milyen hatalmas potenciállal rendelkeznek az űrkutatás területén, akkor világás, világosá válik, hogy nekünk vezetővé kell válni ezen a területen. Úgy gondoljuk, hogy megfelelő végrehajtható űrpolitika, űrkutatás és űrprogramokra van szükség az EU-ban, akkor, amikor stratégiai területeken akarunk globális verseny, globálisan versenyképesé válni. Fontos, hogy a kutatást, a tudományt, az ipart és az infrastruktúrát is felkészítsük arra, hogy az Európai Unió versenyképes globális űrprogramokat működtethessen. Slovenské predsedníctvo bude taktiež pokračovať v agende... A szlovák elnökség ezen felül új szintre akarja terelni az együttműködést az európai űrkutatás, űrfejlesztés területén. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy az EU fair és konstruktív partneri kapcsolatot építsen ki a bizottság, az Európai űrügynök, űrkutatási ügynökség és a tagállamok között. Mármint, hogy ez képüljön. Az egyes partnerek közötti kapcsolat javult az elmúlt időben, de mi meg vagyunk róla győződve, hogy Európában folytatni kell ezt a párbeszédet annak érdekében, hogy koherens, közös és egyben stratégiai orientáltságú európai űrpolitikát alakíthassunk ki. A szlovák elnökség célja az, hogy az űrkutatás területén is a fiatal kutatókat támogassuk, egyáltalán az űrkutatást támogassuk, és az űrkutatással összekapcsolódó ipari fejlesztéseket és munkahelyeket is támogassuk. A célunk az, hogy szoros együttműködést biztosítsunk a bizottság és az elnökség és az ESA között, a Kopernikus és a Galileo űrkutatási programok következő fázisában, mely két program mind az ipar, mind a kutatás számára hatalmas lehetőségeket rejt. E két projektnek a gazdasági növekedés motorjának kell maradnia, hiszen ezek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy új szolgáltatások jöjjenek létre, és ezekkel az EU ipara, vállalkozásai és kis- és középvállalata is élhetnek majd. A szlovák elnökség a holland elnökség munkáját szeretné folytatni, a bizottsággal, az ESA-val és a tagállamokkal való együttműködés területén abban a munkában, hogy egy közös európai űrstratégiát dolgozzunk ki. Komu a vesmíru budeme moz rozvíjať nielen počas zasadnutí na pôde Rady Európskej únie. Ennek a területnek a fontosságát nem csak a tanácsüléseken, hanem adhok üléseken is hangsúlyozzuk, amelyeket Szlovákiában tartunk. A versenyképességi miniszterek július 18-19-i Pozsonyi informális ülésén tanácsi következtetéseket remélünk elfogadni, melyek a beruházások növeléséről, az emberi erőforrásokba való beruházások növeléséről szólnak majd. Tervez, tervezzük azt is, hogy egy európai kutatási, fejlesztési és innovációs ökoszisztémát dolgozzunk ki az innovatív KKV-k számára. Célunk az, hogy javítsuk a kutatók számára a keretfeltételeket az Európai Unióban. COST vagy COST miniszteri konferenciáján idén szeptemberben pedig a technológia és az űrkutatás területén vizsgáljuk meg a további lehetőségeket a COST szövetség keretén belül. A bizottsággal közösen az elnökség egy hálózatépítő találkozót is megszervez ICT szakértők számára, ICT Proposal Days 2016 címmel, itt a széles körű nyilvánosságot támogatjuk majd a projekteket benyújtani, szándékozókat arról, hogy hogyan lehet sikeresen megfogadni a Horizon 2020 vagy a kutatási keretprogram keretében sikeres pályázatokat. Itt pedig minőségi partneri kapcsolatokat remélünk kiépíthetni az egyetemi világ, a kutatát, kutatóintézetek, az ipar, valamint a kkv között. Az Energia Unió kontextusában a november végén, illetve december elején megtartandó konferencián lépünk tovább. Ez a 9. plan konferencia, és a tizedik közép-európai energiakonferencia lesz. A két konferencia célja az, hogy egy nemzetközi platformot hozzon létre, melyen, melyben, melyen a jelenlegi EU energiapolitika legfontosabb kérdéseit, valamint a kutatás és innovációs politikai kérdéseit vizsgálhatjuk meg. A konferencián pedig új kapcsolatokat is lehet teremteni. Elnökségünk során a humán és a szociális társadalomtudományok kérdéseivel is foglalkozni fogunk, ahol egy konferencián, ahol a gazdasági növekedés, a társadalom változása, az idegen gyűlölet, a migráció eh, és, az migrá- és a xenofóbia elleni fellépés kérdésével fogunk foglalkozni. Az Európai Unió reindustrializációja eh, nevű konferenciát is megtartunk, ahol a nano bio és biotechnológiával, valamint a gyártási technológiával és a fejlett anyagokkal foglalkozunk. Célunk az, hogy a kutatás, a fejlesztés és az innováció szerepét körvonalazzuk az Európai Unióban, a fenntartható gazdaság környezetében, és új lendületet adjunk az európai menetrendnek. Fontos, hogy a fiatal kutók szám, kutatók számára karrierépítési tanácsokat is tudjunk adni. A karrier kötőjel kutató konferencián, melyet szintén megszervezünk. Célunk tehát az, hogy a kiválóságot terjesszük. November 24-én lesz erről egy konferenciánk Brüsszelben, ahol a kiválóság, kérdését vitatjuk meg a Horizon 2020-as program résztvevőivel. Meg szeretném ragadni a lehetőséget, hogy tájékoztassam önöket arról, hogy a versenyképességi tanácsülés kutatási része hú, november 29-én üdésezik majd. Köszönöm a figyelmüket, és örömmel dolgozom önökkel majd együtt a jövőben. Köszönjük szépen ezt a beszédet, a prezentációt a szlovák elnökség kutatás, innováció és a Horizont 2020 területén végzendő feladatairól és terveiről, most pedig rátérünk az eszmecserére. Először is a néppárt részéről Piper kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönet illeti a miniszter urat is, ezért a a célkitűzéseket nagyon meggyőző módon előadó prezentációját. Csak két kérdésem lenne. Az egyik a kutatásra vonatkozik. Itt elsősorban az ökológiai jellegű kutatásokról szólt a miniszter úr, illetve arról is beszélt, hogy ezen a területen a kkv bevonását is célul tűzték ki. Szint kérdésem a következőre vonatkozna. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó irány, de hogyan tudják ezt, hogyan értékelik ezt a Juncker alap viszonylatában az FC-hez, hogyan viszonyul ez. Ugye itt van ez az új növekedési, beruházási alap, amely garanciák biztosít a mi költségvetésbeli eh, kutatásra szánt forrásainkból, különösen az ökológiai kutatások tekintetében, illetve a KKV-k számára is, kockázatos projektek számára biztosítékot kívánnak nyújtani a Juncker alapból. Tehát kérdés, hogyan viszonyul ehhez az önök terve, és az önök országában, Szlovákiában például vannak ezzel kapcsolatos eredmények már a Juncker alappal kapcsolatban, legalábbis az én hazámban, Németországban még mindig várat magára a siker. Tehát az új Európai Innovációs Alap itt hogyan kíván fellépni a KKV-k tekintetében, ez hogyan viszonyul a Juncker féle támogatáshoz. Aztán második kérdésem az űrpolitikára vonatkozni. Ez nagyon szépen hangzik, de hát ha európai űrpolitikáról beszélünk, akkor azért valamit hiányoltam. Méghozzá a víziókat, a jövőképet, hova vezet majd ez az űrpolitika? Itt, itt van a Galileo, Hát talán az Airbus-szal büszkékedhetünk még, de hogyha európai űrpolitikáról beszél, ilyen terveik vannak, akkor ez műszaki szempontból hova vezet majd, mit várható, és, és a következő években milyen prioritásokat látnak ezen a téren. Hogyan lehet új űrpolitikai stratégiát kialakítani, hogyan lehet újabb országokat, kisebb vállalatokat bevonni ebbe a stratégiába, hogyan kívánják ezt megvalósítani. Köszönöm szépen. Köszönjük, kolléga úr! Most pedig Krisztina Pravacka kapja meg a szót a Szociáldemokrata frakció részére. Köszönöm szépen, elnök úr! Miniszter úr, kérem, hogy tegye fel a fülhallgatóját nagy figyelemmel hallgattam meg az ön előadását, de mégiscsak két kérdés felmerült bennem. Ma délelőtt találkozunk volt Moldas biztos úrral, aki a kutatásért, innovációért felelős biztos. És ő is utalt arra, amit ön is említett, hogy, hogy a kedvezményezettek megosztása nem kiegyenlített a Horizont 2020 tekintetében a földrajzi megosztottság, lefedettség nem egyenletes, nagy a különbség, nagy az elmaradás a kelet-közép-európai országok hátrányára. Érdekelne, hogy a földrajzi lefedettség kiegyenlítetlenségének mi az oka? És önök hogyan kívánnak eljárni, hogy megfelelő egyenlő feltételeket biztosítsanak Európa valamennyi kutatójának. Aztán egy második kérdés. A mobilitást hangsúlyozta ön és különösen a fiatal kutatók mobilitását ez a standard programban is helyet kapná. Hát ezt valamennyi európai polgár örömmel üdvözölte, ott az Erasmus Plus program. De az Erasmus Plus programon belül itt ugyan a fiatal kutatóknak is forrásokat különítettek el, de nagyon alacsony ennek az összege. És országonként is különböző a támogatottság szintje, hiszen vannak olyan országok, ahol megadóztatják ezeket a támogatásokat, és ez sok fiatal kutató számára akadályt jelent, és nem tud részt venni ebben a programban. Kérdezem, hogy ezen a területen kívánnak-e fellépni és valamit tenni a különböző rendezvények, programok keretében, valamit itt is kívánnak-e tenni azért, hogy ezek a támogatások növekedjenek, és hogy megfelelőképpen is a kutatókhoz. Köszönjük szépen ezt a hozzászólást. Tusanovszki úr kap szót az ECR részéről. Tessék. Köszönöm szépen. Én is szeretném üdvözölni Önt itt a szakbizottság ülésén, az ITRE szakbizottság, ugye az iparral, különösen a tudományjal és a kutatással foglalkozik, és én úgy vélem, hogy az, amit itt előadott programként a szlovák elnökség részéről, ez számunkra rendkívül érdekes. Különösen nagyra értékelem azt, hogy a fiatal tudósokat szeretnék támogatni, hiszen valamennyien tudjuk, hogy milyen komoly problémákkal küzdenek ezek a fiatal kutatók, tudósok. Milyen nehéz az ő helyzetük. Milyen nehéz áttörést elérniük. Én személyesen is tudom, hogy sokszor a Horizont 2020 program tekintetében sokan visszahőkölnek attól, hogy ezt a programot igénybe veszik, mert bürokratikus akadályoktól tartanak, bonyolult programstruktúrától, általában nagy akadémiai felsőoktatási intézmények azok, amelyek megfelelő tapasztalattal rendelkeznek, és igénybe tudják venni ezt a programot. Éppen ezért jó lenne, hogyha tágabbra tárnánk a kapuit a Horizont 2020-nak. Tudom, hogy ez nem lesz egyszerű, de mégis nagyra értékelem, hogy erőfeszítéseket tesznek, és úgy döntöttek, hogy a fiatal kutatókra és tudósokra kívánnak koncentrálni. Ezen kívül pedig az űrkutatást, és említett az olyan nagy projekteket, mint a Copernicus és a Galileo, amelyek pénzügyi szempontból egyértelműen az Európai Unió legnagyobb volumenű projektjei, de ezzel kapcsolatban mégiscsak felmerült egy kérdés bennem. Mit terveznek? Hogyan látják, hogyan lehetne a nyilvánosság figyelmét, a vállalkozók, a KKV-k figyelmét eh, fokozni, hogyan lehetne nagyobb tudatosságot eh, létrehozni, hogy mindenki tudja, hogy létrejött, és itt van ez a Galileo és a Kopernikus, hogyan lehetne eljuttatni a az, azt, hogy, hogy használhatóak ezek a programok. Jó lenne, ha világosabb lenne a nyilvánosság számára, hogy miért érte meg ennyi pénzt ezekbe a programokba ölni. Egyébként pedig szurkolunk és támogatjuk önöket a kutatók és tudósok támogatás és abban a törekvésben, hogy közelebb vigyük a polgárokhoz a tudományos eredményeket, hiszen úgy gondolom alappillérei ezek Európának, amelyek összetartják, összehozzák Európát. Mert sok sikert kívánok a fél éves küzdelemhez. Köszönjük szépen, kolléga úr, és ha megengedik, én is még feltennék néhány kérdést és kiegészíteném a kollégák által feltett kérdéseket. Először is az Európai Számítási Felhő kezdeményezéssel kapcsolatban, hiszen nagyon sokat várunk ettől a nyitott, nyílt tudományos adatfelhőtől. Másodszor pedig az Európai Innovációs Tanács, mint új javaslat jelent meg a bizottság részéről. Módes biztos úr is beszélt erről, nagy vonalakban bemutatta ezt néhány órával ezelőtt a délelőtt ülésünk során. És érdekelne az ön, illetve a szlovák elnökség álláspontja ezen ügyekkel kapcsolatban. Nem tudom, kére még más kolléga szót. Úgy látom, hogy Paul Rübig úr, nem láttam őt. Elnézést, hogy már hamarabb én elkezdtem saját kérdésemet feltenni. Én pedig elnézést szeretnék kérni, mert egy kicsit később érkeztem, de a szlovák elnökség vendégeskedett a fejlesztési szakbizottságban is, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy a szlovák elnökség számunkra is fontos súlypontokat állapított meg. Engem ami leginkább érdekelne az, az, ha az Európai Technológiai Intézetnek mi lesz a jövőbeli sorsa, hogy néz ki részletesen a tervezés, itt milyen súlypontokat irányoztak elő a szlovák elnökség ideje alatt. Köszönöm szépen. Köszönjük. Angelika Niebler asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy Rübig úr, én is elnézést kérek a késedelemért, nálam látogatói csoport járt, és az Európai Uniónak csináltam reklámot, ez is fontos. Nekem is lenne azonban kérdésem a miniszter úrhoz Kopernikus és Galileo programok kapcsán. A Galileo és a Kopernikus most már az operatív szakaszba lépnek, üzleti modelleket kell kidolgozni a gazdasági felhasználása áll most a küszöbön, és érdekelne, hogy ezzel kapcsolatban konkrétan melyek a terveik, hogyan tudják a vállalatokat is eh, bevonni, és hogyan lehet az ő figyelmüket is felkelteni, és rávenni őket, hogy erre a navigációs rendszerre álljanak át. És úgy gondolom, hogy a föld megfigyelési adatainkkal nagyon sokan dolgoznak itt Európában, de ha körbekérdezünk, mégsem tudja szinte senki, hogy mi közösen európaiak hoztuk létre a Kopernikus programot, és az a kérdésem, vagy kérésem, hogy a szlovák elnökség nem tudna itt egy kis eh, promóciós munkát, reklámot eh, végezni azért, hogy például a földmegfigyelés területen a Galileo Kopernikus mi mindent tesz, jó lenne egy kicsit kidomborítani, hogy milyen sikeres projektjeink vannak. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, hogy az elnök, most pedig Birko aztán kapja meg a szal. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is egy kicsit később érkeztem, nem hallottam a teljes prezentációt. Én is megragadnám az alkalmat, hogy kérdéseket tegyek fel a szlovák miniszter úrnak, hiszen, mint tudjuk, az oktatás, kutatás az alapjai a növekedésnek, a foglalkoztatásnak e, Európa szerte érdekelnének ezért a miniszter úr gondolatai az oktatással, kutatással kapcsolatban. milyen területeken gondolják, hogy érdemes lenne súlypontokat helyezni, mire kell fókuszálni, mely területek működnek jól európai szinten, és hol lenne szükség több erőfeszítésre. Hogyha azt szeretnénk, hogy jó minőségű oktatásban részesüljön mindenki Európában, és szeretnénk elérni, hogy sikeresek, versenyképesek legyünk a jövőben is. Elnök, köszönöm szépen, köszönjük ezeket a kérdéseket. Kedves miniszter úr, ezzel akkor le is zárjuk a kérdések körét, és szeretném megkérni arra, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre, illetve meghallgatjuk szívesen a hozzászólásait és észrevételeit, és öné a szó, miniszter úr. Először is szeretném a hálámat kifejezni mindezekért a kérdésekért. Néhány kérdés, néhány ajánlást is tartalmazott a következő hat hónapra nézve. Én láttam ezekben a kérdésekben, hogy nagyon sok pozitív gondolat, ötlet és felmerült, amelyeket az elnökség során majd figyelembe tudunk venni. Megpróbálom most pedig a kérdéseket egy kicsit összegezni, és egy nagy válaszban megválaszolni őket. Először is nagyon köszönöm a kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet az innovatív kis vállalkozókat, vállalkozásokat, KKV-kat támogatni, például a Juncker terv bevonásával is. Úgy gondolom, hogy számos sikeres, innovatív vállalat működik Európában, amelyek globális potenciállal is bírnak. Néhány példa az uniós tagállamokból, eh, amelyeket szeretnénk még láthatóbbá tenni eh, az elnökségünk alatt. A tagállamoknak is szeretnénk módot kínálni arra, hogy nemzetközi szinten bemutassák a sikereket, és azt is, hogy melyek az akadályok, hogyan lehet ezeket leküzdeni. Annak érdekében, hogy nagyon jó, innovatív kutatási ökoszisztémát tudjunk létrehozni az Európai Unióban, amely előnyös lesz végső soron a KKV-k számára is. Levicka azt is említette, hogy az olyan programok, mint az Erasmus Plus, vagy, vagy a Sklodowska, uh, eh, Marie Sklodowska program, ezek tényleg valóban fontosak, és hát én jó ideje ezen a területen tevékenykedem, és magam is látom, hogy számos akadály van, amelyeket még fel kell számolnunk, amelyek sokszor azt okozzák, hogy nem járnak sikerre a projektek, és nagyon sokszor említik azt is, hogy a kutatók igazából nem is szeretnének az Európai Uniós támogatott programokban részt venni, mert túl nagy az adminisztratív teher, ami hárról. Említettem az konferenciáinkat, amelyeket tervezünk, és talán ez is segített abban, hogy eszmét cseréljünk és megoldásokat találjunk. Hiszen valóban meg kell szabadulnunk ezektől az akadályoktól, és, és olyan környezetet kell teremtenünk, amely lehetővé teszi a hatékonyság növelését. És úgy gondolom, az új és a régi tagállamok közötti arányokon is javítanunk kellene. Aztán egy további kérdés is ide kapcsolódott, amelyre reagálnék. Az űr kutatással kapcsolatban Piper úr, Tosonovszki úr beszéltek ezekről a kérdésekről, köszönöm ezeket. Ami a, az űrkutatással kapcsolatos munkacsoportot illeti, mi itt a KKV-kkal kapcsolatos prezentációkat is szeretnénk majd megtartani. Ennek keretében szeretnénk megmutatni a szakpolitikusoknak, a polgároknak, hogy a Kopernikus egy nagyon is vonzó programmá vált az elmúlt években. És szinte már teljes fordulatszámon működik, és nyilvánvalóan még népszerűsítenünk kellene és, és tovább kellene terjeszteni a hírét ennek a programnak. Ez az egyik fontos napirendi pontunk, amelyre koncentrálni kívánunk. És akkor így a polgáraink többet megtudhatnak ezekről a programjainkról, tehát hogy az átlag polgár belül jobban megismerjék ezeket a programokat. Aztán következő kérdés. Következő kérdés az európai számítási és tudományos adatfelhőre vonatkozott. A tudomány és a gazdaság is nagy változásokon, gyors változásokon megy keresztül, és új működési formákat kell bevezetni a 21. században, és éppen ezért arra kellene koncentrálnunk, hogy hogyan lehet gyorsan nagy adathalmazokat feldolgozni és megosztani. Ezt olyan módon kellene prezentálni, hogy a belső piac is ebből profitálhasson. A digitális csomagnak a részét képezi majd ezt, ezzel is foglalkozunk a szlovák ideje alatt, április végén került ez ugye eh, került ez bemutatásra, és aztán novemberben fogunk majd azzal foglalkozni, hogy hogyan lehet az akadályokat felszámolni, amelyekkel jelenleg a társadalomnak szembe kell nézni. A nyílt tudomány, a nyitott tudományos élet mind a kutatók számára, mind a nyilvánosok számára, a magánszféra számára is számos előnyel fog járni, és a kutatásnak a minősége is várhatóan javulni fog a nyílt tudományos adatcsereinek köszönhetően. Aztán a felsőoktatás minőségére is vonatkozott egy kérdés. Itt a tagállami jogszabályok szintén a felső oktatásra fókuszálnak, és a tudományos kutatás fontosságát hangsúlyozzák. És azt gondolom, hogy azok a tevékenységek, amelyek a kutatás amelyek a kutatásokat támogatják, beleértve az egyetemi kutatómunkát is, azok mind hozzá fognak járulni az oktatás minőségének emelkedéséhez. Nyilvánvalóan a magas színvonalú oktatáshoz szorosan kapcsolódik a magas színvonalú kutatás. A magas színvonalú kutatás pedig valamennyi tagállam számára egy ambiciózus cél, éppen ezért valamennyi erre vonatkozó tevékenységet támogatni fogjuk, annak érdekében, hogy a kutatás minősége és a kutatás mennyisége is növekedjen. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, miniszter úr! Köszönjük a válaszokat és az észrevételeket. Nagyon fontos, hogy mindezeket az ügyeket, ezeket a nagyon fontos ügyeket, mint például a kutatás kérdését és az innováció és a kutatás kérdését meg tudjuk vitatni még hozzá, még az elnökség idején. Most pedig sok sikert kívánunk, hiszen az önök sikere az Unió egészének sikerét jelenti, a legjobbakat kívánjuk a következő fél évre, és nagyon köszönjük, hogy eljött az Európai Parlamentbe, és találkozott az ITRE szakbizottság képviselővel. Köszönjük szépen! Thank you very much. Uh, dear colleagues, uh, we go... Képviselőtársaim, 13. napi rendi pont a földgazellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedések. Nos, bevezetőképpen e napirendi pont felvezetéseképpen néhány észrevételt szeretnék tenni, hiszen én magam volnék, mi több vagyok e rendeletről szóló jelentés jelentéstevője. 125 módosítót kaptam a jelentéstervezetemhez, és ezen felül 763 módosítót nyújtottak be, 500 sem, sem tehát 888 módosítót készítettünk én és a kollégák. Az első szám az enyémre vonatkozott. Ez a bizottsági javaslat legfőbb elemeit érinti, például a védett fogyasztó definícióját, vagy az alapvető szociális szolgáltatások definícióját, a régiók összetételét, a supply standardeket, az ellátási normákat, a kockázat becslést és a vészterveket. És ami nagyon fontos, a földgáz cégekre vonatkozó kötelezettségeket és információs kötelezettségeket egy energiakrízis beköszöntése, beköszönte esetén. Az én javaslatom az, hogy vészkoridórokat, ellátási koridórokat is képezzünk. Sok módosító arról szólt, hogy az energia hatékonysági intézkedéseket erősítsük meg, így biztosítva a gázellátás biztonságát. Tehát biztosítva a biztonságát. Could be as short as possible because it was not. Uh, should I start from the beginning? No, not necessarily. Okay. Well, but general remarks, if I may, general remarks, which is általános észrevételeket szeretnék tenni, ezek nagyon fontosak. Well, how to safeguard ourselves in... Általános észrevételeket teszek arról, hogy hogyan védhetjük meg magunkat az egy válság esetében. De először is elmondom, hogy hiszünk a belső energiapiacban. Ameddig csak lehetőségünk van erre, addig éljünk a piaci lehetőségekkel. De, és most jön a de egy nagy krízis esetén fel kell mérnünk a helyzetet, megelőző intézkedésekre és tervre van szükség, és vész tervre is szükség van. És ultima rációként, ahogy mondom még egyszer, ultima, tehát ultima, mint végső lehetőségként, reméljük, hogy ezt az ultimumot soha nem fogjuk elérni, soha nem jutunk ide, de készüljünk fel, egy szóval ultima rációként a szolidaritási fellépést is előirányzom, irányozza az anyag. Ez voltak éppen azt jelenti, hogy szolidaritásra kötelezzük magunkat előre. Mi a legfontosabb a szolidaritás során? Az, hogy definiáljuk a megvédett, a védendő fogyasztókat. Nem hiszem, hogy ebben nagy vita lesz köztünk hogyha figyelembe vesszük, hogy milyen kevesen vannak, tényleg minimalizálni kell a védett fogyasztók számát, és azt hiszem, hogy minden tagállam és a parlamenti képviselők is megegyezhetnek majd a védett fogyasztók tekintetében, ám a kompenzációs módszer már nem olyan egyszerű. Ebben már nem olyan könnyű dönteni. Ez egy nagyon fontos, de nagyon nehéz kérdés melyet az árnyék jelentős tövökkel való együttműködés során tervezek majd tisztázni. A második kérdés a származás. Hogy hogyan működjön ez, és hogyan tegyenek az egyes szereplők javaslatot a, a vésztervekre, vészellátási tervekre, illetve a vészszállítási koridorok kialakítására. Az európai nemzeti szabályozók, hogy is mondják csak, az európai nemzeti működés és a szabályozók játszanak majd fontos szerepet. És persze az egyes piaci szereplőkkel, üzemeltetőkkel kapcsolatban vagyunk. Az utolsó kérdés, is um, about um, notification of some the most important contracts in the European Arról szól, hogy az Európa a legfontosabb szerződéseket ex post be kell jelenteni az Európai Bizottságnak. Tudjuk, hogy a kormányközi megállapodások területén ex ante bejelentést várunk el, de ez más rendeletek hatája alá tartozik. A mi esetünkben ex post bejelentés történik, a legfontosabb szerződéseket kell bejelenteni. Az olyan kérdések, mint az energiahatékonyság kérdésem, nagyon fontos, hiszen ezek segíthetnek, az energiahatékonyság segíthet az energiafüggőség csökkentésében. És ebben nem hiszem, hogy nagy viták lesznek a frakciók között. Köszönöm a türelmüket, és most pedig megadom az árnyék jelentéstevőknek a szót, először az SND nevében. Griffin asszony, parancsoljon Griffin asszony, köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim, először is meg szeretném köszönni az elnökünknek a kitűnő együttműködést ebben a dossziében, a e dosszié kapcsán. A gázellátás fontosságát nem lehet egy tagállamban elérni, egy tagállam nem léphet fel egyedül, csak az EU-ban együtt érhetjük ezt el. Célunk az, hogy megerősítsük a fenntarthatóság szempontjait. A dokumentumban, ahogy Jerzsi mondtad, az energia hatékonyság szempontját kiemeljük, és az hangsúlyozzuk az EU importoktól való függőségét. Az energiahatékonyság kihat az fogyasztott gáz mennyiségére, és minél inkább csökkentjük a gáz felhasználást, annál inkább meg tudunk felelni, nem utolsó sorban, az éghajlatváltozási kötelezettségeinknek is. Ezért fontos az energiahatékonyság. A gázinfrastruktúra csak a valódi gáz igényeket eh, fedje le, annak érdekében, hogy a stranded eszetek vagy a gaz lock-in két jelenségét kiküszöböljük. Tehát, hogy ne olyan beruházásokat hajtsanak végre, amelyek nem hozzák, nem térülnek meg. És vegyük figyelembe persze a, a palagázt is az USA-ból, de lássuk ennek a széndiokszid lábnyomát is. Az elektromosságra is ki kell térni, amikor a gáz ellátás biztonságát vizsgáljuk. Hangsúlyozzuk a regionális együttműködés fontosságát, különösen a rendkívüli gáz koridorok kialakítása során hogyha beszállítási zavar jön létre, akkor ezt EU szintű együttműködéssel lehet kiküszöbölni. Az intézkedéseket pedig a tagállamoknak közösen kell meghatározniuk a közös preventív és rendkívüli tervek kialakításával, de ugyanakkor ezek a tervek nem helyettesítik a nemzeti terveket, amelyeket szintén el kell készíteni ez a megközelítés ugyanakkor nem akadályozhatja meg az együttműködést abban az esetben, hogyha komoly kockázatok merülnek fel. Támogatjuk egyéb iránt az elnök javaslatát a vészkoridorok kialakításáról. Fontos, hogy ezek az intézkedések ne akadályozzuk meg a tagállamok saját régiókon, régiókon kívüli államokkal való együttműködés. Jelzsi kitűnő volt az együttműködés. Teréza, hát köszönöm szépen ezeket az elismerő szavakat. Következő jelentéstevő az ECR nevében pedig Cseszak úr, bardzo proszę, önél szó. dziękuję. Üdvözlöm mindenkit, jó napot kívánok elnök úr, köszönöm szépen, köszönöm hogy beszélt a módosítókról, mert eh, nagyon jók, nagyon fontosak. Mi az én véleményem? A jelentés érinti a kulcskérdéseket, a energiabiztonság érdekében, tehát a gázellátás. Mi beszéltünk erről a Nord Stream tekintetében, Nord Stream 2 tekintetében, ami geopolitikai eszköz lett, ennek a jelentésnek a legfőbb célja az kellene, hogy legyen, mint ahogy az előadó el is mondta, egy nagyobb biztonság a régiók számára, a standardek harmonizációja az ellátásnál, a fogyasztók védelme, a szolidaritási eszközök létrehozása, amikor majd beáll egy válsághelyzet, és az áttekintetőség a hosszú távú szerződések esetében külsős beszállítóknál. Most ma van az első eszmecsere, és különböző javaslatokat fogunk áttekinteni. Az első dokumentum áttekintése után egyetértek az előadóval, hogy az jelenlegi tagállamok közti együttműködési szint nem elégséges. A módosító indítványaimnak az a célja, hogy megerősítsék az együttműködést a tagállamok között, a regionális csoportokon keresztül, amelyekre utalt az előadó is. Meg kell erősíteni az európai szervezetek szerepét is, nevezetesen az Európai Bizottság, ami a, a fordított áramlás tekintetében a válsághelyzetben. A kockázatelemzés is az ő feladata lenne, illetve a cselekvés megszervezése válsághelyzetekben. A az energiarendszerek támogatása rendkívül fontos, és ennek érdekében standardeket kell kidolgozni, amelyet mindenkit érintenek, függetlenül attól, hogy mekkora cégekről van szó. Ebben erről is beszélni kellene a, a jelentésben a szerződések áttekintetőségre, láthatóságáról kellene beszélni, meg kellene nézni az összes szerződés, ami jelenleg létezik európai tagállamok és külső beszállítók között. Bizonyára az összes témáról fogunk majd vitázni a következő öm, üléseknél. Gratulálni szeretnék az előadónak, hogy megadta már a találkozóknak a menetét, és ezáltal tervezhetővé válik ez a munka, mert rendkívül fontos ez a téma az Európai Unió számára. Most pedig a GUE nevében Benito Köszönöm szépen, elnök úr. Kaptam most egy levelet, pontosan ez Gas is not cool feliratú legyezőt, köszönet azoknak, akik elküldtek, de ez azt is mutatja, hogy milyen sok ember figyel erre a témára. meg kellene említeni a jelenlegi tárgyalásokat a DIP-ben, és a kiszivárogtatásokat is. A kiszivárogtatás arról szól, hogy lesz egy kompromisszum, amelyik meg fogja gátolni az export. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államokból érkező gáz egyszerűbben fog beérkezni, ugyanakkor ebben semmilyen környezetvédelmi megfontolásban, és az agresszív technikákat nem zárja ki, például a frackinget. Az ADP-nek a fosszilis üzemanyagoknak a növekedését fogja magával vonni, ellentétesen azzal, amit a Párizsi csúcson került megállapodásra. mindenképpen figyelemben kell venni az Európai Unió által környezetvédelmi szerződéseket és megállapodásokat figyelembe kell venni a jelenlegi gáz iránti kereslet állandó csökkenését, illetve oda kell figyelni a legjobb eh, kitermelési technikákra, illetve a gáznak a kiváltását a megújuló energiákkal. Köszönöm szépen! Köszönjük, kollégám! Kérje bárki más a szót? Úgy látom, hogy nem. Tamburán úr, tessék. Köszönöm szépen, Buzzák úr, köszönöm szépen a munkáját, köszönöm szépen a megközelítését, amelyik rendkívül érzékenyen közelítette meg a többiek véleményét. A Budzek jelentés egyes részét eh, átnéztünk főleg ami a határokon átnyúló kapcsolatokat, figyelembe kellene venni például a Svájcot is, a jelenlegi rendszereknek a jobb kihasználtságát is érdemes lenne megfontolni. Ugyanakkor meglepődve tapasztaltam, hogy senki nem beszélt még erről a visszafordított áramlás kérdését. Én úgy gondolom, hogy ez egy default kérdés kellene, hogy legyen. Vannak még eh, bizonyos kételyek a régiók, a régiók megalkotásának a kérdését illetően. Esetleg javasolhatnánk egy rugalmasságot, vagy jobban figyelembe venni az tagállamok közötti eh, önkéntes eh, csoportosulásokat is, és a régiók tekintetében is a, egy dolog, ami aggaszt minket, az az, hogy nem szeretnénk, hogy ez a szabályozás, amelyeknek az a célja, a biztonság, hogy elkerüljünk jövőbeni um, válságokat, az ne akadályoz az újabb infrastruktúrák létrehozását. Tudjuk, hogy vannak olyan infrastruktúrák, amelyeket eh, eh, erősen gátolják az európai szabályok. Nem szeretnénk például gázvezetékek eh, épülése túlságosan oly módon, hogy károsítsák a környezetet, az energiahatékonyságot szeretnénk támogatni, illetve a fosszilis üzemanyagoknak a háttérbeszorítását. A TTP nek a kiszajvarogtatását az német Greenpeace-en keresztül történt. Úgy tűnik ez alapján, hogy a parlamenti munkát eh, teljesen földbe dönget és fölöslegesé teszi. Én úgy gondolom, hogy nagyon oda kell figyelni az ilyen dolgokra. Két záró megállapításom lenne. Az okin és az energiapolitikák ne felejtsük el, hogy a, te, a, környez, a természetes, tör, természeti törvények és a környezetvédelmi törvények azok, amelyek irányítják a világot bármennyire is megszegjük, tegyük föl egy repüléssel a szabályokat, a természeti szabályokat, de ugyanakkor előbb-utóbb le kell szállni a repülőnek. Ezért mondom azt, hogy mindenképpen az Európai Uniónak fel kell készülni arra, hogy kimerülnek a fosszilis üzemanyagok tartalékai, e, tehát ezért szükség lenne megfelelő eszközökre. Tovább és tudnék mondani, de már így is megszegtem a rendelkezésemre álló időt, már későbbiek mindenképpen tudunk ezekről beszélni. Köszönöm. Köszönjük, kollega. Most pedig Sean Kelly kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm hogy kitűnő munkáját ebben a kérdésben. Az egész kérdés, a gázállatás biztonságának kérdése nagyon fontos minnyájunk számára. Nagyra üdvözöljük a COP21-es megállapodást, amely a mi szakbizottságunk véleményét is tükrözi. A gáz a legkörnyezetbarátabb foszilis fűtőanyag, és a következő években, évtizedekben biztos szükségünk lesz rá, ezért fontos, hogy biztosítsuk az ellátást, és tisztázni kell, hogy hogyan lehet ezt biztosítani. Persze diversifikálni kell a beszállítási útvonalakat, és így az LNG lehetőségét is figyelembe kell venni a Brexit következtében mi például rendkívüli helyzetben leszünk, hiszen mi egy interkonnektortól függünk az Egyesült Királysággal, a saját gázmezőnk 5-10 év múlva kimerül, tehát ilyen módon teljesen függünk majd az Egyesült Királyságtól, amely nem lesz az Európai Unió tagja, hogyha Brexitből valóság lesz. Az LNG tehát nagyon fontos forrás lesz számunkra a diversifikáció tekintetében. Nem értem ezt az egész anti-TTIP dumát. A TTIP fontosabb, mint bármely más kereskedelmi megállapodás, és a 28 tagállam plusz a tanács plusz a parlament rábólintottak a TTIP tárgyalásokra, és ezeket folytatni kell, mielőtt azt mondanánk, hogy támogatjuk vagy nem. Aggaszt engem az is, hogy a, zöld, a Greenpeace vagy mások kiszivárogtatnak információt, de az az igazság, hogy az információkra, a lékekre való információra való hivatkozás nem a tisztességes üzleti élet vagy a tisztességes politika eleme. Mi megválasztott képviselők vagyunk, fontos, hogy tudjuk, hogy milyen szabályokra és információkra alapozzunk. A legitim úton kell haladnunk, és biztosítani kell az nekünk adott mandátum körében azt, hogy az ellátás biztosított legyen. Ennek szellemében támogatom az ön erőfeszítését, mely a dokumentum elfogadására tör. Köszönöm szépen. Köszönöm, kérje más a szót. Most már tényleg nem látom, hogy bárki kérné a szót ilyen módon. Megadom. Az Európai Bizottság utóbbi időben legmegbízhatóbb képviselőjének, Stefan Mózernek az Energia Főigazgatóság osztályvezetőjének a szót. Köszönjük, hogy itt van. Önél szó. Thank you very much, uh, Mr. Buzek, for your kind words and for... Köszönöm szépen a kedves szavakat, Buzek úr, és köszönöm a meghívást erre az eszmecserek, és köszönet illeti a képviselőket és az észrevételeket, és lehetővé teszik, hogy kapcsolatban maradjunk, és számos alkalommal találkozhattunk már ugye a múltban is. Az, az Unió egyik kézzelfogható eredménye, amely nem csak az energiabiztonságot, az ellátásbiztonságot kívánja javítani, hanem számos más intézkedést és tartalmaz az energiahatékonyságra, a fenntarthatóságra vonatkozóan, a klímavédelemre vonatkozóan. És a COP21 ugye mindenképpen egy nagy siker, és ennek kontextusában felmerül, hogy a gáz szerepe mi is. Mi úgy véljük, hogy a gáz nagyon fontos szerepet fog játszani. Az és az átmenetet biztosítanunk kell a megújuló energiaforrások felé, közben a gázra tudunk támaszkodni, hiszen a hazai energiatermelés mindenképpen vissza fog esni, és hosszú távon csak úgy tudjuk fenntarthatóvá és stabilá tenni az ellátást, hogy intézkedéseket hozunk az unión belül a gáz ellátás tekintetében, és így biztosítjuk, hogy megfelelő legyen az Ugyanakkor el kell kerülni, hogy azt a kollégák is, vagy a képviselők is mondták, hogy túl sok új infrastruktúrát hozunk létre, ezt minimális szinten kell tartanunk, hanem a már létező infrastruktúrákat kell összekötni, és ezáltal elérni azt, hogy valamennyi tagállam számos több gázforráshoz juthasson, és így mindenféle ellátási zavarnak elejét tudjuk venni ennek tükrében természetesen a lóként is el kell kerülnünk, nem szabad, hogy a alapú technológiák csapdájába zárjunk be. A meglévő infrastruktúrákat jobban össze kell kapcsolni, de úgy gondolom, hogy erre képesek is vagyunk, és mindenképpen szükség lesz arra is, hogy nagy előrelépést tegyünk a gázellátás biztonságának javítása érdekében. Mi már felvázoltuk, és Buzek úr az elején már összesfoglalta a kulcsfontosságú elemeit ennek a stratégiának. A regionális együttműködés az egyik ilyen elem. Nagyon örülünk annak, hogy az Európai Parlament is így közelíti meg ezt a kérdést. Aztán a vészhelyzeti ellátási folyosók, mint kiegészítő intézkedés, hogy javítsák a helyzetet ezek nagyon fontos szerepet játszhatnak a jövőben azáltal, hogy a szakértelmet is összetudjuk kapcsolni, és a regionális kockázati elemzésekben, mindezen ismeretek birtokában lehet a regionális terveket kidolgozni. Fontosak a nemzeti elemek is, a tagállamok részéről ez fontos hozzájárulás, és hát fontos az ő önállóságuk szempontjából is, de megfelelő igazi együttműködést és eszmecserét kell folytatni regionális szinte, hogy megfelelő regionális intézkedéseket tudjunk hozni, olyan intézkedéseket, amelyek nem hátráltatják egymást. Határon átnyúló intézkedésekre is gondolunk itt, mi úgy vegyük ezek a legfontosabbak nagyon fontos ez a valódi, igazi regionális együttműködés és a szolidaritás, amit Buzek úr is kihangsúlyozott már, ez egy ultima ráció eh, intézkedés, de szimbolikusan is megjeleníti az igazi energiauniót, ez egy biztosíték, éppen ezért biztosítanunk kell, hogy gyakorlati szempontból is ez működőképes legyen. Van már egy gázkoordinációs csoportunk, amely szeptemberben összeül az érintett felekkel annak érdekében, hogy tisztázzuk azt, hogy mely elemek szükségesek, és hol kell még erőfeszítéseket tenni, hol van szükség a bizottság iránymutatására. Aztán a szerződések átláthatósága is nagyon fontos, itt is próbáltuk egyensúlyt teremteni a valóban szükséges E, e, kitételek mellett, hogy milyen korlátozások vonatkozzanak a tagállamokra, miközben az adminisztratív terheket próbáltuk minimális szinten tartani. Ez egy ex post, egy utólagos megközelítés, ahogy Buzak úr is említett, e, és természetesen elriasztó jelleggel is bírnának ezek a kizáró záradékok. Aztán az energia közösség véleményünk szerint rendkívül fontos meghosszabbítása, kibővítése, ami erőfeszítéseinknek az ellátás biztonságának biztosítása érdekében muszáj a Nyugat-Balkán felé, Ukrajna, Moldávia felé és a kölcsönös előnyök jegyében ezt kibővítenünk. Az LG Unión belül mindenki a már létező eszközökből profitálhat, így lehet a költségeket csökkenteni, az eredményességet pedig növelni, a gázeletes biztonságát magasabb szintre emelni. Aztán a kollégák is említették, hogy fontosak a, a meghatározások a védett fogyasztónak a bevezetése, fontos a fenntarthatóság, hogy elkerüljük azt, hogy a gáz szivárgást elkerülhessük. Itt az LNG-vel kapcsolatban, a tárlása kapcsolatban már tegnap is említése került, ez fontos itt az iparági szereplők és a szabályozókkal együttműködni globális szinten. Ezt fogja majd kiegészíteni, kísérni a munkánkat, ezt is mindenképpen más formokon keresztül és még figyelme kell követünk. Mindenesetre köszönjük szépen ezt az alkalmat, hogy itt beszámoltunk erről, és nagyon szép nyarat kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen! Kedves kollégák, először is szeretnék köszönetet mondani a kiváló együttműködésért. És úgy gondolom, hogy értjük egymást, jól értjük egymást. Lehet, hogy néhány pont tekintetében eltérő a véleményünk, de nagyon nyitott módon tudjuk ezt is megvitatni. Nagyon köszönöm, hogy ezt ilyen formában tudjuk megvalósítani. És Teresa is hangsúlyozta azt, hogy a vészhelyzeti ellátási folyosók választ, megoldást jelenthetnek bizonyos kérdésekre, kételyekre. A régió közötti együttműködésben ezek fontos szerepet játszhatnak. És Tamburánó kolléga kérdéseit is talán megválaszolja ezt, hiszen ő a nagyobb rugalmasságot reklamál. Hogyha ez kiegészítésképpen nem az alap megoldásként, hanem kiegészítésként a régiókat vészhelyzeti ellátási folyosokkal látjuk el, akkor ez bizonyos fokú rugalmasságot fog biztosítani. Az európai nemzeti átviteli rendszer üzemeltetők számára ez egy elfogadható megoldás, ezt ők elfogadják, az Európai Bizottság is támogatja, és az G. is kész arra, hogy ezt a megoldást támogassa. És hát 28 tagállamot képviselnek. 28 tagállamot, 28 tagállam és 28 átvételi rendszerüzemeltető kész, és hallandó arra, hogy együttműködjön, működjön, és meghatározza, hogy melyek legyenek ezek a vészhelyzeti ellátási folyosók. Ahogy Sean is már említette, vannak azért problémák, hiszen az egyik régiónk eltűnhet. Még hivatalos értesítés kérem nem érkezett az Egyesült Királyság kormánya részéről, tehát egyelőre még továbbra is uniós régióként számolhatunk ezzel, de hát a jövő fogja megválaszolni ezt a kérdést, hogy mi lesz a sors ennek a régiónak, és itt Son nagyon fontos kérdéseket vetett fel. És Cseszek úrral is lehet, hogy vannak ellentétjeink, tehát hogyha valamennyi szerződésről be kell számolni, hát több ezer értesítést kellene küldeni. És ezek közül számos szerződés nem kulcsfontosságú az ellátás biztonság szempontjából. Mondjuk azt, hogy a ellátás biztonság szempontjából a legfontosabb szerződések tekintetében kell értesíteni, a bizottságot nem kell nagyon részletekbe menni. A regionális ellátás biztonság szempontjából a legfontosabb szerződésekre beszélünk. De hát még minden előttünk áll. Én azt tanácsolnám, hogy mélyen gondolkodjanak el az ellátás biztonságról a következő hetekben. A következő hetektől pihenhetnek már, és bárhol gázzal főzhetnek, gáz, használhatnak gázt az Európai Unió területen, ezt megtehetik, de mindenképpen szeretnék köszönetet mondani kiváló együttműködésre, amelyet eddig láthattuk, úgy gondolom, hogy ez a fogyasztók számára egy nagyon jó jelentés. Ez, ez fontos, hogy a fogyasztókat említettem, de hát az energia vállalatok számára is nagyon fontos, hiszen róluk nem szabad elfelkeznünk. Az energia ágazatot mindig, szem, mindig a szemünk előtt kell, hogy lebegjen. Köszönöm mindenkinek, köszönöm ezt a nagyszerű vitát a kollégáknak. és aztán augusztus vége, szeptember elején már várom a kemény munka folytatását. És akkor most rátérünk a 14-es napi rendi pontra, a majdnem utolsó napi rendi pontunk, a nagy szabadság előtt, hát az utolsó pontunk ugye az egyéb kérdések lesz. Következő pont egyenlőre a költséghatékony kibocsátás csökkentés és alacsony széndiokszid kibocsátás a technológiákba történő beruházások kérdése. Frederik Federley az előadónk. Az 54-es szik értelmében kerül sor ennek a jelentésnek a, a megírására. 780 módosító került benyújtásra, 47-et maga az előadó nyújtott be. Tudjuk nagyon jól, hogy az ITRE szakbizottság számára, még ha nem is illetékes, mégis kulcsfontossággal bír ez a jelentés. Éppen ezért az eszmecserénk is nagyon fontos lehet az európai ipar versenyképessége szempontjából, de a klímavédelmi céljaink elérése szempontjából is rendkívül, jelen, rendkívül jelentősége bír. Előadó kolléga Frederik, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Egy nagyon fontos dosszén dolgozom, ezért nagyon köszönjük, hogy ilyen nagy támogatás és komoly kapunk az ITRA szakbizottságtól és elnökét Puzek úrtól, az LTS e eh, kapcsolatban az álláspontunk ugyanaz, mint az MV, úgy gondolom ez jó hír az ITRES számára, az MV jelentése eh, nyilván a munka dandárját már elvégezte, megtette, de mi az ITRE véleményes nagyon fontos. Az ITRE-ben már megvolt az első eszmecsere a jelentéssel kapcsolatban. 780 módosító került benyújtásra a kollégák részéről megpróbálom most ezeket végigvenni, hogy milyen irányba mutatni, és melyek az itt számára igazán fontos a költséghatékony kibocsátás csökkentés és a széndiokszid kibocsátás kapcsolatos új alap technológiák tekintetében ezek a legfontosabb témáink, az innováció, aztán a kibocsátás helyezéssel kapcsolatos szabályok, Ahogyan is javasoltam a jelentésemben, a bizottsági javaslat irányába megyünk a bináris listába. Nem tudjuk, hogy a többség hogy fog vélekedni, de én, mint előadó és az árnyék előadók is nagyon keményen dolgozunk azért, hogy a jelentés az itrén belül többségi támogatást kapjon, de ez azt is jelenti, hogy kompromisszumokat kell kötnünk. Aztán a gyakoribb eh, kiigazítások, ezt is nagy többség támogatja, nagyon sok különböző frakciót képviselő kolléga támogatja ezt, aztán a benchmarkok, a referenciaértékek tekintetben új adatgyűjtést kérnek sokan, illetve a bizottság egy flat rate általány megközelítést javasol. Mi itt a teljes körű adatgyűjtést eh, támogatnánk, de ezzel lehet, hogy azokat büntetjük, akik hamar, korán kívánnak befektetni és áttérni az új technológiákra, és csak akkor derül ki, hogy melyek a technológiai akadályai a kibocsátás csökkentésnek, és hogyan néz ki a valós helyzet. Tehát, itt támogatnunk kell azokat is, akik még ezeket a technológiai lépéseket nem tették meg, de lehet, hogy majd valahol egy kompromisszum a különböző kedvezményezettek és támogatni tudja. Aztán tulajdonképpen minden irányban mehetnek a módosítók, ahogy láthattuk, a kompenzációk tekintetében vannak önkéntes kompenzációt kérők, mások a kompenzáció megszüntetését, mások a kötelező kompenzációt kérik, illetve uniós szintű kompenzációs rendszer létrehozását is kérik, több, hát itt nehéz lesz zöldágra jutni, de azt gondolom ezt is meg fogjuk tudni oldani. Aztán kompromisszumra szeretnénk jutni uh, annak tekintetében is, hogy az ágazat közi korrekciós tényező uh, megállapítása többségi támogatást nyerjen, ez nem lesz könnyű, de megpróbáljuk elérni, hogy azok, akik valóban mentesítést akiknek valóban mentesítés ígértek, azok meg is kapják ezt, és ne vegyék el tőlük az ágazatközi korrekciós tényező miatt menet közben. Aztán azt is láthatjuk, hogy sok frakció egyetértett velem abban, hogy nagyobb, komolyabb innovációs alapra van szükség ahhoz, hogy ez valóban hasznos eszköz legyen az alacsony széndiokszid kibocsátású technológiák támogatásában. Itt is aztán a free allowance a, arra vonatkozóan, hogy a mentesítések eh, automatikusan kerülnek kiosztásra, vagy árverezésen, ezzel kapcsolatban láthatjuk, hogy nagyon eltérőek a vélemények, nagy a vita, hogy ezt hogyan kellene megvalósítani, és hogy a különböző alapok támogassák ezeket a, az árverések alapján, vagy pedig szabad eh, kibocsátása alapján aztán az energia ágazat számára hogy átmenetileg mentesítéseket biztosítottunk. Ezzel kapcsolatban itt sokan az átláthatóságot kérik, és a gazdaságra valóban működőképes projektek támogatását kérik, de nagyon sok módosító pont az ellenkező irányba megy az, az alapok irányításának a módja éppen ezért nagyon fontos lesz azért, hogy ne torzuljon az energiapiac. Nem, ez azt jelenti, hogy nem szabad az LTS-t úgy kialakítanunk, vagy olyan rendszert létrehozunk, ami ellentmond aztán az Energia Unió célkitűzéseinek. Az átfedéseket mindenki szeretné felszámolni, és az LTS és más uniós eszközökkel a szinergia és az együttműködésnek támogatást kap. Aztán a Párizsi klíma megállapodás kapcsán itt mindenki támogatja a harmonizációt, az ETS-et, de hát azért még túl korai lenne, ha már most alapvető következtetéseket tudnánk levonni arra vonatkozóan, hogy milyen változtatásra van szükség a Párizsi csúcs tükrében, de jó lenne hogy nyilván, hogyha a Párizsi csúcs eredményeit, különböző fellépéseket, csekvéseket tudnánk megtámogatni, és felül kell vizsgálni, mi az, amit változtatni kell, mi az, amit meg kell újítani, de még van idő arra, hogy a megfelelő módosításokat és a megfelelő számításokat elvégez. Aki mind a 780 módosítót elolvas, az láthatta, hogy még számos módosítást tartalmaznak a, a nem megosztott irányítás alá eső területeken is mindenképpen átdolgozzuk ezeket, és, és megpróbáljuk elérni azt, hogy többséget érjünk el az ITRE szakbizottságban és a plenáris szavazáson is. Köszönjük szépen! És pedig a néppárt részére, de Castillo Veja, elnézést, Delange asszony kapja meg a szó. Delange asszony nevében kapom én meg a Vera Asszony, tehát az ő nevében szeretném felolvasni a következő közmény. Kedves amikor kedves kollégák, először is szeretnék köszönetet mondani nem csak az előadónak és az árnyék előadóknak, hanem a bizottság többi tagjának és az erőfeszítésekért. A 780 módosított átvizsgálva, amely beérkezett a bizottságba, örömmel állapítottam meg, hogy az aggodalmak nagy része, amelyeknek hangot adtak az iparági és a civil szervezeti képviselők, számos képviselő által is felettek vetve, és ez ahhoz vezetett, hogy olyan módosítók kerültek bejutásra, amelyek megfelelő kiindulási munkaalapot nyújtanak, és remélem, hogy az előadó kompromisszumokon keresztül el is jut már megfelelő eredményre. Ami a referenciaértékeket illeti, a legtöbben úgy látom egyetértünk abban, hogy realisztikusabb és aktualizált benchmarkokra van szükség a következő negyedik szakasz előtt. A fejlemények pozitívak, de remélem, hogy a következő eszmecserék során sikerül majd megfelelő megoldásra jutni, és hogy meg a kibocsátás csökkentés tekintetében. Amikor a megoldásokról beszélünk, akkor örömmel látom azt is, hogy számos képviselő olyan módosítót nyújtott be, amely a dinamikusabb elosztást követelné meg, ez azt is jelenti, hogy igazságosabb lenne a kiosztás. Jó lenne, hogyha hogy a vállalatok és az iparági szereplők el tudják dönteni, hogy mi számukra a legjobb, és a legköltséghatékonyabb lépéseket tudják meghozni. A közvetett költségek kompenzációval kapcsolatban számos javaslat született, de leginkább a harmonizáltabb módszereket szeretnék a legtöbben megvalósítani, harmonizáltabb kompenzációs rendszert kellene tehát elérni, amely egyenlőbbé tenni a feltételeket mindenki számára. A néppárt nem támogatja a kibocsátását helyezéssel kapcsolatos megközelítést, az Álda és a Zöldek is javaslatokat nyújtottak be. Igaz, hogy ezek mind eltérőek, de azért egy közös bennük. Egyetlen egy módosító sem alapul megbízható adatokon. Hogyan lehet számszerűsíteni azt, hogy ki, ki van a legnagyobb kockázatnak kitéve? Tudjuk, hogy gyakorlatban mennyire nem működik e, ez a jelenlegi javaslat, éppen ezért a néppárt úgy szeretné, hogyha másképpen közelítenénk meg a kibocsátás átérzés problémáját, és jobb egyensúlyt találnak a, a, az árverezés és a térítésmentes kiosztás között. A, a néppárt a tanácssal is hajlandó harcba szállni ennek érdekében. De igazából ez most már kevésbé küzdelmesnek tűnik, hiszen a tanácson belül is úgy tűnik, hogy megkívánják változtatni a mentes kiosztás. Ez pedig fontos szerepet fog játszani abban, hogy csökkentsük a, az olyan diszkriminatív eszközöket, mint az ágazatközi korrekciós tényező. Ez az egyik legnagyobb aggodalmunk, amelyet az iparági képviselőkkel is osztunk. Lezárásképpen pedig Fedelai úr az előadó is rámutatott arra, hogy inkluzív megközelítést kíván alkalmazni, éppen ezzel szeretném kiemelni, hogy azt szeretnénk, hogy ez a vélemény sikerre, sikerrel járjon, akkor a kompromisszumnak az ITRA szakbizottság közös irányvonalát kell képviselnie. Várom a további együttműködést az érintettekkel. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen az SMB nevében. Eduard Márten kollega kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Magam is eh, szeretnék köszönetet mondani az előadónak és az árnyékjelentéstevőknek az elvégzett munkát. Valóban föl kell hízni az ing újját, nem csak azért, mert meg kell találni kompromisszumokat, hanem azért, mert nagyon kevés idő áll rendelkezésünkre, öt hét áll rendelkezésünkre azért, hogy megtaláljuk a megfelelő kompromisszumokat, legalább heti egy találkozó kell az árnyék jelentéstevőkkel a következő időszakban, és bizonyos szakértői. Ezért néhány dolgot szeretnék elmondani. Azt tudjuk, hogy a Digit a kli, az éghajlati főigazgatóság nem tudja, hogy merre halad. Josdel Beck igazgató rögtön felvetette, hogy van egy probléma, ami a, a szénkibocsátásokat június 20-án egy értekezlet tekintetében. Azt kiemelte, hogy a piac nem úgy fejlődik, ahogy mi elgondoljuk. A szénkibocsátások tekintetében tehát az eredmények nem kutathatóak, a Grandouillère jelentés azt kiemeli tehát, hogy hogyha még nem tudjuk 2,4%-kal lineárisan csökkenteni 2000-ig a kibocsátásokat, akkor nem fogjuk tudni elérni a 2050-es célkitűzéseket, a Horizont 2050-es célkitűzéseket. 2015-ben 37 millió acél érkezett az Európai Unió piacára hogyha ugyanezeket a szabályokat követték volna ott azokban az országokban, ahol ezt, ezeket eh, gyártották, ezt az acélt, akkor eh, sokkal drágábbak lettek volna, mint nálunk, így viszont sokkal olcsóbbak. Közben megtörtént egy jelentős légszennyezés. Nagyon oda kell figyelni tehát ezekre a kérdésekre. A másik oldalról nagyon nagy eh, nyomás van azért, hogy a kvóták ingyenek, ingyenesen legyenek kiosztva. Arra kell, eh, azt mondják, hogy ha túl sok eh, kvótát adunk ki, akkor az zipart mellett vagyunk, az ipari lobby mellett vagyunk, hogyha túl keveset, akkor viszont elfogyjuk az ipart. Szóval nagyon meg kell találni azt a mértéket, és mindenképpen el kell kerülni a, a, a hamis profitákat. Mindenképpen meg kell találni a megfelelő összegeket, a megfelelő kvótákat, és nem annyira a történelmi alapra kell helyezni, hanem valami sokkal dinamikusabbat kell kitalálni. A negyedik fázis Mindenképpen el kell érni az, hogy megfelelő legyen a befektetés, eh, támogatni kell a befektetéseket, és ugyanakkor büntetni kell a visszaéléseket. Korrigálni kell a, versenytorzítást, ami kialakul, és hogyha tényleg véget akarunk vetni ennek a problémára, az egyik az az, hogy a kompenzációkat betiltani, mint ahogy javasolják a zöldek, és tudjuk, vagy egy igazi központi rendszert felállítani, amelyikben szerepel egy igazi kompenzációs rendszer. Nagyon fontos tehát, hogy az energetikai tranzakciót megfelelő módon vezessük le, a szakszervezetek, az európai acélipari szakszervezetek is ezt követelik, az innovációs alapnak javasoljuk, hogy egy nagyobb támogatást nyújtson, mint ez a 600 milliós kvóta, amit kiosztott. A, a kvóta, ezeket a, a ingyen kvótákat viszont az innováció felé kell kiosztani, őket kell támogatni, őket kell bátorítani, annak érdekében, hogy a kibocsátásokat csökkentsük. Mivel, hogy ez egy szolidaritási mechanizmus, az egyetlen mechanizmus, amelyik lehetővé teszi az, hogy nagyra vágyok legyünk és együtt maradjunk, az az, hogy koherencia legyen a termelési termek, tervek, illetve a környezetvédelmi tervek között megfelelő szelekció kell tehát, ugyanakkor a tagállamok részéről is megfelelő politika kell, hogy legyen, és nem kell, hogy azokat a bankárok, és illetve az ipari vezetők vezessék, akik távol vannak a valóságtól. Köszönöm szépen! Henkel, our vice... Henkel úr, alánökünk, az ECR előadója. Önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Féderlej kollégának ezt a nagyszerű munkát. Tapasztalatom, előadói tapasztalatom azt mutatta, hogy két dologról könnyen megfeledkezünk. A globalizáció jelenségéről, a gazdaság globalizációjáról, másrészt az éghajlati problémák globális mi voltáról és két cél általában egyet ellentmond egymásnak, az éghajlatváltozási cél, illetve az IPA, az európai reindustrializációs cél. Nem csak a carbon leakage, a széndiokszid elvándorlásról, hanem a munkahely elvándorlásról is beszélünk. Két kérdésről szeretnék beszélni. Az egyik a tiered approach, az felosztott megközelítés. A vita elejétől kezdve jeleztem, hogy nem támogatom ezt a megközelítést, és azt is jeleztem, hogy a bizottság javaslatát érdemes figyelembe vennünk. Ami pedig az aukciók kérdését illeti, biztos olvasták a belga adatot, anyagot, mely ezt mutatja, hogy az 50%-os adat nem felel meg a másfajta adatoknak, amelyekre a bizottság alapozza a jelentését annak érdekében, hogy jobb eredményt érjenek el, a belgák egy javaslatot készítenek elő, ezt érdemes figyelembe venni, és 57% versus 47%-os arányt ki kell igazítani annak érdekében, hogy több, több növekedést és több munkahelyet biztosítsunk. Az 57-43-as arány nagyon nehezen elfogadható hiszen azok a tanúsítványok, Egész pontosan a fel nem használt tanúsítványokat nem szabad az aukciókra bocsátani, hanem a szabad kategóriába kell őket beosztani. Ezen felül úgy hiszem, úgy gondolom, hogyha erre haladunk, akkor jó esélyünk van az akár 45-55, illetve 55-45 százalékos kulcs elérésére is, kiegyenlítve így a két fő célt, a széndiokszid elszivárgás és a munkahely elszivárgás eh, jelenségét, illetve kompenzálandó ezeket. Már ráadásul úgy gondolom, hogy a modernizációt nem a bizottságnak és nem a bankoknak, hanem egy tagállamnak kell végrehajtaniuk. Galundú úr a zöldek nevében. Thank you, Chair. Dear... Köszönöm szépen, kedves kollégák! Jelzem, hogy mi is az EU ETS fő célkitűzése? Az, hogy az éghajlat, kivált, éghajlat eh, változást kiváltó gázokat csökkentsük. Nagyon fontos, hogy a foszilis tüzelőanyagokkal állami támogatását megszüntessük, de karbonizáljuk eh, az ágazatot, megszüntessük a TSC cikket, az EU ETS voltak éppen a szén energia előállítás szub, támogatja jelenlegi formájában. Ahelyett, hogy diverzifikálnánk az energiaforrásokat, kiderült, hogy a három legnagyobb kedvezményezett ország a 10C eszközt használja, annak érdekében, hogy új foszilis energia előállító berendezésekbe fektessen bele, mint a lignit és a szénerőművek. Ahelyett, hogy a fenntarthatatlan energiarendszereket támogassuk, az EU sokkal inkább igazi segítséget kell, hogy adjon az energiarendszer átállásához, ahhoz, hogy az Európai Unió éghajlat céljainak jobban megfeleljünk. Ezért javaslom, hogy szüntessük meg a 10C cikket, és duplázzuk meg a modernizációs alapot. Egy becsvágyó modernizációs alap segítségével a tagállamok eszközt kapnának arra, hogy igazán átalakítsák az energiaágazatokat. Kedves kollégák, van egy másik probléma itt, ez pedig az közvetett széndiokszid költségek kompenzációja. Ez a kompenzáció voltak éppen a szennyezőket támogatja. A német kormány akkor fizet a gazdaság szereplőinek támogatást, hogyha ők széndiokszid emitterekkel kötnek szerződést. Tehát ez teljesen kontraproduktív. Németország 800 millió eurós állami támogatást adott ki 2013-tól 2015-ig, és további ilyen összegeket fog kifizetni 2020-ig. Minden ösztönzőre szükségünk van ebben a jogszabályban, hogy egy irányba mutassanak. Az indirekt költségek finanszírozása ellentétes irányba mutat, mint az egész jogszabálytervezet. Ugyanakkor támogatni kell az iparágat, de nem úgy, hogy szabad rablást biztosítunk a szennyezőknek, sokkal inkább az ipari folyamatok dekarbonizációját kell támogatnunk, hogyha biztosítani akarjuk, hogy a párizsi megállapodás utáni korszakban is versenyképes marad Európa. Ezért fontos az is, hogy az ipar az új innovációs alapot teljesen használhassa. Ennek vonzónak és becsvágyónak kell lennie, és az innovatív megoldásokat kell, hogy támogassa, melyek alkalmazhatóak az egész Unióban örömmel tekintek minden kollégával való együttműködés elébe, és remélem, hogy a parlament és az ITRE nem játsza majd el azt a lehetőséget, hogy igazán koherens, de egyben becsvágyó jogszabályt fogadjon el. Köszönöm. Köszönöm. Végezetül pedig Szili Kiotis úr kap szót a GUA e nevében. Αρχικά ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή, Φέντερ Λέιτ, Köszönöm szépen, köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, Federli kollégának a kiváló munkát. Ahogy önök látni fogják a, a GUE nevében benyújtott módosítókból, a kibocsátások csökkentése az átdolgozás célja, ami a hőmérséklet az éghajlat a, a melegedésnek megakadályozás célja azok számára a jogok miatt, akik, amelyekről szó van, mi úgy gondoljuk, hogy az új rendszernek olyan iparágnak fog kedvezni, amelyeknek igazán nincs szüksége erre a kedvezménynek. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb egy, a másik fontos kérdés az az, hogy a munkahelyek szűnnek meg az alapján a stratégia miatt, amit követünk, főleg Dél-Európában szűnnek meg munkahelyek, ahol az ipartalanítás zajlik egy jelentős mértékben. Nem támogatjuk a bizottság javaslatát, mert ez egy újabb kibocsátási rendszert fog létrehozni, amely kedvező lesz az iparnak, a nagyiparnak, amelyik a felelős a kibocsátások nagy részének, nem a, társadalom. Én úgy gondolom, hogy az összes tagállamok összes vezetője részt vegyen a tanácskozásokban, és nem csak néhány országnak a vezetője, ahol a javaslatban zajlik. A tagállamok a bizonyos tagállamokban a 62%-kal kevesebb, mint az európai átlag. 2000 13, nem 13-ra vonatkozik ez, hanem 2014-es 15-ben is. A válság miatt és a megszorító intézkedések miatt nagyon sok európai országban csökkent a GDP az utóbbi időszakban, és ezért van szükség a modernizációra. Görögországban különösen szükség van erre építő jelleggel szeretnénk hozzáállni a kérdéshez, és ebben a szellemben szeretnénk az eszmecserében részt venni, annak érdekében, hogy a legjobb kompromisszumot érjük el. Mr. Dan Nika. Köszönöm. Danyika úr, tessék. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni Federlei kollégának a munkát 480 módosítót nyújtottak be, hát sok sikert kívánok, de nem lesz könnyű munkájám. A kollégánk persze harcolt azért, hogy az etés rendszer reformjához a legjobb ötleteket összegyűjtsem. Ebéd közben, és ez a mondandóm lényege, egy szóval ebéd közben beszélgettünk a növekedő energiárakról. Az ETS-ben is erről van szó, hogy az e energiárak növekszenek. Márpedig, ha ez így van, ha növekszenek az er- energiárak, mi történik az európai iparral? Voltak éppen az európai iparról már csak múlt időben beszélhetünk majd és akkor az energiaszegénységről még nem is beszéltünk. Jelenleg 50 millió európai áll, állampolgár van, aki nem tudja fizetni az áram számláját. És mi történik, ha tovább nő, nő az áram, áram, akkor egy könnyen 100 millió európai csúszhat a szegénység, az energiaszegénység kategóriájába. Tisztába kell lennünk vele, hogy hova tartunk, és ezt az előadónak meg kell beszélnie a bizottsággal, a 30 euró per széndiokszid tonna mágikus megoldást sejtethet a reindustrializáció számára, de én azt hiszem, hogy ez egyszerűsítő. Az európai ipar a 30 euró per tonnából nem fog tudni profitálni. Kína, India a versenytársaink. Éppen ezért A 30 euró per tonnás széndiokszid árat igen gyanúsnak tartom. És érdekes módon ez az az ár, ahol egy atomerőmű megtérülnél látszik. Érdekes. Véletlennek tűnik ez. Kérdés, hogy véletlene. Remélem, hogy minden erőfeszítést megtesznek a kollégák, hogy megvédjük az európai ipart, és megvédjük az európai fogyasztókat, akiket sújtja a növekvő energiaár. Úgy tűnik, hogy egy átfogó terve áldozatai vagyunk, de hát végre valaki akkor mondja meg, hogy milyen magas energiára számolnak. Köszönöm a kollégáknak a munkát, és igyekszem majd persze együttműködni és jó megoldásokat találni. Köszönöm, Marias kollega. Köszönöm szépen. Federle úrnak szeretnék először köszönetet mondani, és gratulálni az elvégzett munkáért. Egy nagyon fontos kérdést szeretnék megemlíteni, amit már korábban is megemlítettem más szakbizottságban. Ez egy olyan téma, amelynek keretében már szóbeli kérdést is intéztem. Nevezetesen a, a görög áramtermelésre vonatkozó mentesség, ez, tehát, hogy ez nem része a 2003-as irányelvnek, amelyben előírják a kibocsátások cseréjét. A közösségi átlag 60%-et kell, hogy elérjék. Tehát ott megvan az alkalom arra, hogy tekintettel arra, hogy 2013-ban Görögország tovább lépett ezen a küszöbön, Ugyanakkor tekintettel arra, hogy a megszorító intézkedéseket alkalmazták, a jelenlegi GDP az akkorinak az 59%-a, tehát az egész helyzeten rendkívül sokat súlyosbodott a helyzet. Tudjuk, hogy a szomszédországok közül nagyon sok vannak, például Olaszország, Törökország, Albánia, a Macedon Macedónia és más országokat sem köteleztek arra, hogy ezeket megvették. Úgy emiatt Görögország arra kényszerült, hogy importáljon elektromos áramot. 13 milliárd eurónyit fizet évente a görög villamos művek, a lignitem, lignitből kiindulva a macedon hőerőművek termelnek, és Görögország arra kényszerül, hogy a macedon fájromból kell, hogy importáljon, áramot, amikor van egy görög hőerőmű, amely nem tud működni, mert nem engedik meg neki. Tehát ez egy igen furcsa helyzet, és a szakszervezetek is elkezdtek érdeklődni arra vonatkozólag, hogy ez az iparág létezhet-e a jövőben, miközben több ezer ember veszíti el a munkahelyét, a az említett térségnek a lakossága rendkívül agasztónak tarta a, tartja a helyét. Két módosított mond, nyújtottam be, az 584-es, 624-es. Én arra kérem önöket, hogy Görögországot is mentesítsék, mert már most is egy katasztrofális helyzetben vagyunk a mulkanikínűséget és a, a GDP-t tekintetében. Hogyha ez a mentességet megkapjuk, akkor tudunk ezeket a pénzeket, amit jelenleg külföldre küldjük, azokat fontos belső célokra költeni. Remélem, hogy az előadó elfogadja javaslataimat, ugyanúgy, mint a bizottság, és zárásként annyit szeretném mondani, hogy a, lak, a honfitársaim észak-nyugat Görögországban rendkívül rossz helyzetben vannak, rendkívül eh, számítanak arra, hogy az Európai Unió segíteni fog nekik, hogy ki tudjanak lábalni ebből az igen súlyos helyzetből, nagyon fontos tehát, hogy Görögországban megfelelő legyen az energiaellátás. Nagyon sokan az energiaszektorban aggódnak, hogy el fogják veszíteni az állásukat. Már 3000 munkanélkül van ebben az ágazatban, és kérem önöket, hogy akkor támogassák ezt az erőfeszítés, annak érdekében, hogy a görög villamosművek továbbra is fent tudjan maradni. Köszönöm szépen, most meg Tosanovszki képviselő kapszót. szót. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök úr. A módosítók, a módosítói javaslatok nagy többsége azt mutatja meg, hogy milyen átfogó az az anyag. A korábbi évekig tartó ETS-ről szóló vitáinkból is látható ez. Én azok közé tartozom, akik nagyon szkeptikusan tekintenek az LTS, a kibocsátás kereskedelmi rendszerre. De még nincsen új rendszer, és nem is tudunk még, nem is állunk készen arra, hogy új rendszert készítsünk elő. Éppen ezért meg vagyok róla győződve, hogy az előadó és az árnyék előadók megoldást találnak, azért, hogy kiküszöböljük a még nagyobb bajt. Ebben a kontextusban szeretnék a 10C és 10D cikkekről beszélni. A 10C cikkben 20 millióra javaslom emelni a határt. Úgy hiszem, hogy itt számos projekt jöhet itt szóba. Érdemes volna, mondom, tehát 20 millió 15-20 millió e- eurót alkalmazni. A 10, d cikk pedig a modernizációs alap igazgatásáról szól. A tények világosak. Létezik egy gentleman's agreement a tagállamok között, egy nem írásos megállapodás, amely arról szól, hogy a projektekről az egyes tagállamok fognak dönteni. Akik az eszközöket lehívják majd az alapokból, és meg kell akadályozni, hogy más államok bonyolítsák a helyzetet. Úgy gondolom, hogy ezt az elvet érdemes figyelembe venni és alkalmazni. A tanács már egy javaslatot is elkészített erről, éppen ezért helyes volna, hogyha ezt a javaslatot betartanánk. Úgy hiszem, hogy az előadó, illetve a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőnek sikerül majd jó megoldást találnia azért, hogy támogathassuk ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Blanco López. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok kérdés van, amiről beszélni lehetne, de egyesekre fogok eh, koncentrálni, mégpedig arra, hogy európai szemszögből kell azokra a szektorokra koncentrálni, amelyek az európai kibocsátás növelik. A 478-as módosítom egy harmonizált kompenzációs tervet irányoz elő. 3%-ra szeretnék mutatni, hogy meglegyen ez a százalék. Az én csoportom 2 százalék ot ír elő, mások egészen 19%-osról beszélnek, mások még további magasabb kompenzációs mechanizmusról beszélnek. Több mint 450 millió eurót költöttünk el közvetlen költségekben. Ez egy óriási összeg. 2015-ben ezek az összegek piac torzító hatással voltak, és emiatt torzult a piac egész Európában. Ebben a tekintetben arra eh, hívnám az előadót, hogy próbálja megtalálni egy megfelelő egyensúlyt, és ezt vegye figyelembe majd a jövőben a tanács, illetve a bizottságnál, eh, bizottsággal való eh, egyeztetés során is. Köszönöm szépen! I don't see any other Nem látok más kollégát, aki szeretne szót kérni, ezért engedjék meg, hogy én osszak meg önökkel néhány észrevételt. Köszönjük szépen az előadónak a kiváló munkát. Úgy gondolom, hogy nem könnyű egy ilyen helyzetben valamennyi elvárásnak eleget tenni. De hát azt láthatjuk, hogy a, a módosítók egy része, amelyek benyújtásra kerültek, nem kerültek megjelenítésre, vagy nem vették igazán komolyan figyelembe őket. És Szeretném megismételni azt, amit Tosanovszki kolléga úr és mások is elmondta a 10C-vel, 10D cikkel kapcsolatban benyújtott módosítókat szeretném itt említeni. A 2030-as klímavédelmi célokat természetesen teljesíteni szeretnénk, de az Európai Uniós ipar gazdasági versenyképességét is figyelembe kell vennünk, ez a kötelezettségünk is az ITRA szakbizottságként. És aztán a hatékony kompenzációs rendszer bevezetése is fontos, és biztosítanak azt is, hogy azok a tagállamok, amelyek energiaintenzív iparokon nyugszanak, folytatják a modernizációt megfelelő módon. Aztán szeretnénk azt is biztosítani, hogy egyenlő feltételek uralkodjanak az egyes tagállamokban, hiszen különböző a kiinduló alap, az energia, energetikai átmenet tekintetében. Vannak olyan tagállamok, amik már 40 éve elkezdték az átmenetet az új energiaforrásokra, mások 8-10-12 éve fogtak bele ebbe a folyamatba. Végül pedig szeretnénk enyhíteni a modernizáció negatív hatásait a fogyasztókra. És általánosságban is meg kell reformálnunk az LTS e rendszert, egyszerűsíteni kell az irányítását, a technológiai semlességet, a rugalmasságot meg kell e, említeni. Természetesen a kiszámíthatóság hosszú távon rendkívül fontos lesz. Szeretném tehát a 10C és a 10D cikkeket még egyszer kiemelni, amelyek bizonyos szempontokból, más kollégák szerint is, hiszen többen is együtt nyújtottunk be néhány módosított, tehát nagyon jó lenne, hogyha ezen cikkek tekintetében néhány javításra kerülne sor, hogy az Európai Unió iparának versenyképességét is meg tudjuk őrizni. De természetesen megértem azt, hogy ez nem egy egyszerű feladat az előadó számára. Most pedig Rosztát asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is elnézést kérek, mert eh, késtem, egy másik szakbizottsági ülésen voltam, a környezetvédelemmel foglalkoztam, és eh, csak most tudtam csatlakozni önökhöz, de nagyon boldog vagyok, hogy meghallgattam az ön szavait, eh, és teljesen egyetértek önnel, mert nem szabad elfelejteni, hogy az ITRE szakbizottságban mindenképpen biztosítani kell, hogy egy igazi versenyképes eh, európai iparnak a, a, van elnök, valamilyen probléma van a tolmácsolással, nincs olasz, nincs más nyelv, elnézést kérek, azt hiszem, hogy hasznosabb lenne, hogyha elején kezdene megent még egyszer. Elnézést kérek emiatt. Elnök úr, nincs probléma, egyetértek, most már van tolmácsolás. Most már mindenki hallja ön, Parancsoljon! Tehát, nem fogom újra elmondani mindazt, amit elmondtam, egyszerűen csak annyit mondok, hogy egyetértek önnel, az, eh, az ITRE szakbizottságnál, Biztosítani kell, hogy az európai ipar versenyképes legyen, nemzetközi szinten is, annak érdekében, hogy a tövőben is lét, bizt, munkahelyeket teremtsen, és a kibocsátásokat és kordában tartsuk. Meg kell találni az egyensúlyt ezek között. Hogyan tudjuk tenni annak érdekében, hogy a kibocsátások ára ne akadályozza az ipar fejlődését, hogyan tudjuk biztosítani át eh, az új mm, technológiák átvételét, hogyan tudjuk eh, úgy eh, nem akadályozni az iparunknak a fejlődését, miközben más kihívásokkal is szembe kell nézniük. Tehát ezek azok a témák, amelyekben egy erős és kiegyensúlyozott válasz kell adnunk, ami az ingyenes kvótákat illeti, az nagyon fontos, ott van egy bizonyos mozgásterünk, a technológiákra is oda kell figyelni, bizonyos régiókra is, és azoknak kell felajánlani, akik a legveszélyeztetebb helyzetben vannak egy olyan dinamikus kibocsátást kell elérni annak érdekében, hogy szembe tudjuk nézni a jelenleg is fennálló kihívásokkal, és még egy utolsó pont, a minden szektornak egyben hozzá kell járulni ehhez a harthoz, és úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslatot a következő héten fogjuk megkapni. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy szót kaptam. Uh, uh, Köszönjük szépen! Most pedig az Európai Bizottság képviselőjét kérném meg. Úgy látom, hogy ez alkalma a Klímavédelmi Főigazgatóság az illetékes. Tehát a korábbi kolléga nem fog szól, most pedig Veronika topszak svetjerszki azon lesz az, aki a klímafőigazgatóság részéről a szót kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a meghívást. Köszönet mindenkinek azért, hogy ilyen érdekes és gazdag vitát folytathattunk. Tekintettel a módosított maga számára úgy gondolom egyértelmű, hogy milyen jelentőséggel bír ez a téma, és milyen érdeklődés kell az EU ETS kibocsátás kereskedelmi rendszer. Ennek nagyon örülünk. Mi a három legfontosabb szempontra szeretnénk koncentrálni, az innovációra, a szolidaritásra, és aztán ilyen szót szólnék az administratív terhekről is. Először is, hogy mondjam el, hogy megvizsgáltuk a módosítókat, és a mai eszmecserét is figyelmel keveltük, és hát láthattuk, hogy a módosítók egy részét eh, hozzákapcsolhatjuk az innováció témájához, és nagy érdeklődéssel figyeltem az elgondolásokat azzal kapcsolatban, hogy az ipari projektek számára az innovációs alapfelhasználását is szeretnék ajánlani, és felmerült a kérdés, hogy a vonatkozó projektek értékelését hogyan lehetne megvalósítani, és hogyan lehet megfelelő egyensúlyt teremteni a kockázat megosztás között, ami természetesen a támogatás eh, mértékétől is függ, de mindenesetre ezzel kapcsolatban szeretném van néhány érdekes pontra felhívni a figyelmet. Nem szabad megfelelkezünk arról, hogy ahogyan aktualizálják a küszöbértékeket, az szintén nagyon fontos az innováció szempontjából, mert máskor is elmondtad itt ebben a szakbizottságban, nem fogom ezt megismételni, de a flat rate, az általán rendszer a küszöbértékek aktualizálása során jó egyensúlyt teremthet az ambíciózusabb ágazatok és a lassabban változó, modernizáló ágazatok között. Aztán a második pont a szolidaritáshoz, a szolidaritási mechanizmushoz kapcsolódik. A modernizációs alap kapcsolatban 10 C cikk, ugye beszél a 10%-os újraelosztásról. Itt megint csak megismételném azt, hogy ez a szolidaritási elem nagyon fontos eszköze volt annak, hogy konszenzus teremtsünk a politikai vezetők között, hogy el tudjuk fogadni 2015. októberében, vagy el tudtuk fogadni a 40%-os célértéket. A befektetési, beruházási nehézségek felmerültek a mai délután során, és néhány alacsonyabb jövedelmű országban nyilvánvalóan nehézséget fog okozni ennek az ambiciózus célkitűzésnek az elérése, és náluk fontos lesz a szolidaritási alapnak a felhasználása. Nem fogok most részleteiben belemenni a javaslatokba a 10C cikkel kapcsolatban, de azt szeretném kiemelni, hogy szeretnénk a versenyképes pályáztatást tovább fokozni, ez az átláthatóságot is fokozna, és biztosítatja majd azt is, hogy magas környezetvédelmi hozzáadott értéket érjünk el. Ami a modernizációs alapot illetett, fontos, hogy szem előtt tartsuk az alapvető célját ennek az alapnak, ami pedig a következő. Biztosítani kell a projekteket, biztosítani kell, hogy a, a projektek kézzel fogható modernizációhoz vezessenek az egyes iparágokban, és átadhatóan versenyképesen kerülnek majd kiválasztásra a projektek. Nyilvánvalóan itt sok tényező szerepet játszik a kiválasztó bizottság mérete, összetétele, de úgy gondolom, hogy az alapvető cél az, amit szem előtt kell tartanunk. Végül pedig az administratív terhekre is kitérnék. Úgy mondtam ebben a szakbizottságban, mert számos alkalommal hallottam, nem csak az ets kapcsolatos viták során, hogy itt ambiciózusnak kellene lennünk, és valóban csökkenteni kell, kell csökkenteni az administratív terheket. Szeretném, hogy ezt a célkitűzést szem előtt tartanánk akkor, amikor a módosítókat uh, vizsgáljuk, uh, jogszabály javaslat tekintetében, és több módosítás egész egyszerűen ennek mond, és nem csökkenti az administratív terheket például. Például a értékek uh, újra számítása, ez például nem jelenti a csökkentés, vagy hogy két évente újra kell a térítésmentes kiasztást uh, megvalósítani vagy azt, hogy értéseket kérnek újra és újra, természetesen célzottabb, igazságosabb és versenyképesebb megoldásokat kell támogatnunk, amelyek versenyképesebbé teszik az ipart, de hát mégiscsak fontos iránymutatás az is, hogy számos területen azt szerint kell a megfelelő jogszabályalkotási javaslatot kiválasztani, hogy az jobb szabályozáshoz vezette vagy sem. Köszönöm szépen elnök a lehetőséget, de szívesen visszajövök még, ha, ha szükség van további tisztázásra. Mi mindenképpen nyitottak vagyunk a további eszmecserére, és mindenképpen szeretnénk e fontos összetett dosszéval kapcsolatban megfelelő megoldásra jutnunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr előadó úr, Federlej úr, ön kapja meg ismét a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ők, ez a vita, ez az eszmecseles megmutatta, hogy mennyire fontos ez a dosszé, és megmutatta azt is, hogy milyen ellentétesek a vélemények ezzel kapcsolatban. És fontos, hogy az lts e mi az ipar szempontjából közelítsük meg, de ugyanakkor nyilvánvalóan mi számos szempontot figyelembe kell vennünk, és az iparban is számos ágazat egymással versenyben áll. Vannak ágazatok, amelyek az egyik megközelítést támogatják, mások a másokat, de a regionális szempontokat is figyelembe kell venni, különböző tagállami szempontokat. Marias úr módosító példa konkrét példája annak, hogy az LTS hogyan érint az átlagember mindennapi életét, és ez most az, az adó centekre is kihat, és sok minden másra is figyelembe kell venni a bizottság munkáját, és nagyon köszönjük, hogy mindig nyitottnak bizonyultak, még akkor is, ha késő este e-mailezek el kérdéseket, de emellett még ott vannak a tanácsi szempontok, és hát nagyon hosszú út áll előttünk, és úgy gondolom ez a mai eszmecsere is ezt jól tanúsította. Aztán Grosztát asszony beszélt arról, hogy szemet kell tartanunk a leginkább uh, veszélyeztetetteket. Mindenki, vagy ki az, aki a legnagyobb kockázatnak ki van téve, ki kapja meg ezeket a mentes kibocsátási egységeket. Nagyon nehéz döntéseket kell hoznunk, és sok-sok különböző véleményt hallhatunk a frakciók részéről és más álláspontok, de muszáj ezeket valahogy közös nevezőre hozni, hogyha mi nem tudunk megállapodni az itre akkor nem tudom, ez, ez mindenképpen olyan irány fog venni, amely nem az étre érdekében áll. Köszönöm szépen a mai munkát, és megkezdjük a munkát a kompromisszumon, az alapokkal kapcsolatban. Márten úr is elmondta, hogy sok feladat álltunk, de készen állunk a munkára. Köszönjük szépen, kollégák, köszönöm a kiváló munkát, kedves barátaim. Holnap 5-kor délután közös étre és kulturális szakbizottság ülésre kerül a kreatív iparágazatokról. Holnap délután, tehát ötkor, nagyon fontos. Én viszont egy órán belül útra kelek Bratislavába, Pozsonyba, a soros elnökség fővárosába, de holnap estére visszaérek. Sajnos ennek a közös rendezvénynek az elejére nem érek ide, de Paul Rübik kolléga, mint rangidős kolléga, mit is jelent ez? Hiszen fiatal emberről van szó, de a szakbizottságunknak már 17 éve tagja. Éppen ezért ő az abszolút rangidős kollégánk, ő lesz az, aki az elnöki posztot átveszi, holnap 5-kor ő fog elnökölni, én pedig sietek vissza minden korábban csatlakozhassak. Frederik Federer, még egyszer kérje a szót, csak egy utolsó szó, mivel utolsó ülésünkre van szó, szeretnék minden asszisztensek köszönetet mondani a különböző frakcióknak, a szakértőinek, az, az ITRE csapatának, nem ismerik őket név szerint, de minden nap dolgoznak, kemény munkát végeznek, értük a kollégáknak, és köszönet mondani a munkás évet, és önnek, Jelsi Buzak elnök úr, nagyon nagy köszönet életi önt az itt végzett munkáért mindig elérhető. A koordinátorok ülésen is megbeszéltük azt, hogy, hogy amint a mi témánk lekerül a napirendben, már is távozunk, de az elnök úrunk mindig pontosan itt van, és mindig itt van, és mindig meghagyja türelmesen az elgondolásokat. Remélem, hogy szép nyarat tölt majd a szabadságem. Elnök, köszönöm szépen, nagyon udvarias, kedves ez, de hát én már elmondok mindent, amit én holnap 6.30-kor szerettem volna elmondani, amikor visszatértem Pozsonyból de mégis akárhogy is legyen, holnap Paul Rubik úr kezdő meg az elnöknél, és mindenkinek a legjobbakat kívánok. Köszönjük a kiváló együttműködést. Holnap folytatjuk a munkát. Köszönöm.